Kérem a kollégákat ismételten, hogy foglaljanak helyet, hogy elkezdhessük a szavazást. I know we don't have as many items as we had yesterday, but nevertheless. Nincs annyi megszavazni valónk, mint tegnap, de azért ezt a munkát is el kell kezdeni valamikor. So I will start with some announcements. Zápis ze včerejšího... Elnöki közlemények következnek először is. A tegnapi ülési jegyzőkönyvét eljuttattuk a képviselőknek, van-e bárkinek megjegyzés ezekkel kapcsolatban? Nincsen jelentkezés, akkor azt elfogadottnak tekintem. Kettes pont. több képviselő ajánlására a korrupció ellenes küzdelem programja támogatást nyert, és a 23-as cikk értelmében szóbeli nyilatkozataikat a képviselőknek továbbítjuk a kompetens helyekre, és május 18-án lesz a következő forduló ebben az ügyben. Makova képviselő kért szót napirend előtt. Köszönöm szépen mindazoknak, akik támogatták és aláírták ezt a kezdeményezést. Örülök annak, hogy most a bizottság és tanács is mögé áll a monitoring mechanizmus ügye mellé, mögé, és a korrupció ellenes küzdelem még mielőtt túl késő lenne végre, új lendületet vehet az EU-n belül. Thank you. Köszönjük. Kezdődik a szavazás. Első jelentésünket Mendez de Vigo úr írta, a szerződések felülvizsgálatát szolgáló konvent összehívásának mellőzéséről az Európai Parlament összetételével kapcsolatos átmeneti intézkedések tekintetében. Erről